egységes cél érdekében fog majd a jövőben is dolgozni, és hajtsuk végre azt, amit elfogadtunk. Köszönöm. Lezárom ezt a vitát. Holnap 12.30-kor lesz a szavazás. Rátérünk a következő napi rendi pontra. Diva úr jelentése a fejlődő országokban található gátrendszerek megerősítésének finanszírozásáról. Négy perc időt kap az előadó. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Az elmúlt körülbelül fél órában hallgatva a vitát, arról beszéltünk, hogy hogyan lehet megakadályozni a fölösleges halál eseteket az európai utakon. Az én jelentésem fejlődő országokban épülő vízlépcsökről, gátakról szól, és tulajdonképpen ez ugyanaz a téma. Hogyan akadályozzuk meg az elkerülhető haláleseteket? amelyeket a glecsertavak visszaszorulása okor, okoz a Himalájában, és az emiatti árvizek, illetve Latin Amerikában, Dél-Amerikában ugyan ez a jelenség. A Himalája tetején egy csodálatos, magas hegyvidéken épült vízlépcső körül létesült helyen jártam, de ez volt a legveszélyesebb hely, amit régóta láttam. A Nemzetközi Integrált hegyfejlesztési szervezet megállapítása szerint a hindukus Himalája részben 8000 olyan gletszer 80 glecsertó van, amelyek közül 203-at már rendkívül veszélyesnek nyilvánítottak. Két héttel ezelőtt eh, Nepálban eh, földrengés volt. Eh. Európában erről nem is számoltak be, de Ázsiában mindenképpen beszámoltak arról, hogy nagyon sokan meghaltak a földrengés miatt. 9,69 százalékos volt ez a Richter skálán. Hála Istennek nem szakadtak át a gátak. Hogy ezek a gletszer tavak eh, miért jönnek létre, illetve a természetes tavak a természetes morénával, nos, hogyan jönnek létre. Ennek az az oka, hogy a tavakban a jég bizonyos időszakokban gyorsabban olvad. A víz normál esetben a gletszerektől a legnagyobb folyókat táplálja, a Gangeszt, a Sárga folyót, a Nárit, és több milliárd ember, 1,3 milliárd ember termeszt gabonát a világ legnagyobb értékű mezőgazdasági területén, amiért ezek a folyók öntöznek. De miután felgyorsult a gletszertavak olvadása, és nagy mennyiségű víz halmozódott fel a több ezer gletsertóban, tóban, ez természetesen árvízveszélyt jelent és emiatt most borzasztó nagy árvizek következtek be, ahogyan ezt a közelútban láttuk Pakisztánban, amikor 20 millió ember, 20 millió ember veszítette el az otthonát, és sok ezren eh, vesztették életüket. 500 ezer embert eh, kellett eh, élelmiszer segélyben részesíteni, megsemmisült a búzatermés évekre előre is. És megint a visszatért az árvíz Pakisztánba, idén júliusban ismét árvíz volt, és most, amikor beszélek, Pakisztán hatalmas területeit árasztja el éppen a víz. India részein ugyanez a helyzet, több részén ugyanez a helyzet. A rutin szerűen végzett vízgazdálkodás a nagy folyóknál, a Gangesnél, a Himalája folyóinál már, már nem kiszámítható, kiszámíthatatlanná vált. A legfurcsább helyeken halmozódik fel a víz. Nagyon fontos számunkra, hogy helyreállítsuk a morénát, ugyanis ezek természetes képződmények ellenőrzés alatt tarthatjuk ilyen módon az, hogy mennyi víz lép ki, hogyha szifonokat létesítünk, vagy nyitott, nyitott csatornákat, alagutokat, így tudjuk csökkenteni a vízszintet a Gletscher tavakban, és így tudjuk szabályozni a helyi vízrendszereket, tárolva a vizet későbbi felhasználásra. Nagyon sokkal tennivaló, és felhívással fordulok a az ENSZ nemzetközi szervezeteihez, amelyeket az EU is támogat. India, Pakisztán, Kína, Nepál, Bután és más országok is az ENSZ berkein belül együttműködhetnek. Köszönöm szépen, Deve úr! Rátérünk a spontán felszólalásokra. A listámon az első, és ne felejtsék el, hogy csak egy percük van, Hübner asszony pani przewodnicząca pani köszönöm szépen elnök asszony hölgyeim és uraim biztos asszony azt hiszem olyan helyzetben vagyunk hogy látjuk nagyon sok országot sújt a katasztrófa a nem megfelelő gátrendszer vagy részlegesen működő gátrendszer vagy a gátrendszer hiánya miatt rá kell tehát döbbennünk, hogy az éghajlatváltozás eredményeképpen nagyon szélsőséges időjárási eseményekkel kell számolnunk, és elképzelhető, hogy egyre többször áradásokkal kell számolnunk. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő rendszereket hozzunk létre. Tudjuk ennek a technológiáját, hiszen a gátakhoz nincs új építési technológiára szükség, a jelenlegi rendszerek hatékonyan működnek, tehát fontos, hogy szaktudást biztosítsunk ezeknek az országoknak. Lasikova Benyovasz. Komisszár. Povodnyi možno... Jó estét kívánok, köszöntöm Önt, biztos úr. Az áradások az egyik legpusztítóbb természeti események, komoly károkat és súlyos nagyszámú halálesetet okoznak a, az árvíznek kiszolgáltatott országok nagyon sokat szenvednek ettől a jelenségtől. A gletszer tavak komoly veszélyt jelentenek. Egyetértek a raportőrrel, aki azt mondja, hogy létezhetnek olyan intézkedések és megoldások, amelyek révén elkerülhetőek a katasztrófák. Nyilvánvalóan a komoly csapadékhullás az a tavak vízszintjét emeli, és ezzel nagyobbá teszi, növeli a kockázatát az áradásoknak. Sajnálatos módon annak idején a nagygátak építésének társadalmi és egyéb következményeit nem vették figyelembe. Apa este o resursă deficitară, deși acoperă peste 70% din suprafața terei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 impactul devine negativ din... A gátak építésére kell jobban odafigyelni. A gátak építése, e, illetve hogyha a gátak építése nem megfelelő, akkor az további gazdasági és egyéb károkat okozhat. E, komolyabb hatástanulmányokra, átfogó hatós tanulmányokra van szükség, amelyek e, a gátakkal foglalkozó eh, világbizottság eh, standardjainak betartásával kell, hogy elkészüljenek. Eh, a világ népeinek összefogására is szükség van. Több hozzászólót nem látok, mondja az elnök asszony, hogy biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, és köszönöm Déva úrnak a jelentését és azt, hogy felhívta a figyelmünket erre a nagyon fontos témára, illetve ennek a veszélynek a jelentőségére, mert úgy tűnik, hogy korábban ez nem olyasmi volt, amire odafigyeltünk volna. Ez lehetőséget ad számomra arra, hogy az Európai Bizottság nevében reagáljak ezekre a felvetésekre. A gátak megerősítése átfogó és holisztikus összefogást igényel, figyelembe kell venni a kapacitásépítést, a károk csökkentését, illetve politikai dialógus kialakítását a szomszédos országok között. Ez az állásfoglalás rendkívül időszerű, mert a gátépítésekkel kapcsolatos, illetve a gátak megerősítésével kapcsolatos összes technológiai befektetési kérdéssel foglalkozik. emellett figyelembe kell venni a környezetvédelmi mellékhatásokat, és az EU fellép a klímaváltozás ellen. A kopenhágai és kankúni kötelezettségvállalásainkon keresztül az Európai Bizottság eh, hozzájárul és elősegíti a mitigációs intézkedéseket, a kárenyhítést, eh, eh, és mindez szerepel a fejlesztési cselekvési terveinkben is fenntartható fejlesztési projekteket támogatunk, kisebb léptékű beruházásokat, amelyek jobban megfelelnek a helyi igényeknek. Az Európai Bizottság, a jelentés rámutat arra is, hogy a Gletscher olvadás egyre gyorsuló folyamat, és ahogy a jelentésben is szerepel, nagyon helyesen az egyik legsúlyosabb probléma a Himalájákban lép fel. A megnövekedett esőzések komoly problémákat okozhatnak a hegyek lábánál fekvő e, komoly mezőgazdasági területeken. Ázsiában 60 ezer gletszerről e, tudunk a gletszer olvadása Himalájában, illetve a gletszer tavak gátjainak e, átszakadása olyan problémák, amelyekkel a jövőben komolyabban kell foglalkoznunk. Egy határon átnyúló megközelítésre van szükség. A katasztrófa bekövetkeztének esélyét csökkentenünk kell, vidékfejlesztési projekteket kell indítani ezeken a területeken, össze kell fognunk a helyi szervezetekkel, és olyan szervezetekkel, mint az ICA, MOD, amely a jelentésben is szerepel, valamit együtt kell működnünk az érintett régiókban található országok kormányaival is. A klímaváltozással szembeni fellépésünk részeként vízgazdálkodási támogatást is nyújtunk az érintett országoknak az Európai Bizottság új programján keresztül. Erre példaként szolgálhat a Butánnal közösen indítandó, indítandó és 2012-ben induló eh, fejlesztési program. Köszönöm biztos úr, a vitát ezzel lezárom, 12.30-kor szavazunk erről a témáról. A következő napi rendi pontunk Cimmerasszony jelentése amelynek címe a fejlesztés segtségnyújtás.